Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a kanadai delegációt itt üdvözölhetem. A diplomáciai galériában foglalnak helyet. La delegazione presieduta dall'onorevole David David Tilson úr a vezetőjük a Kanadai Európai Parlamenti Szövetség elnöke, illetve szenátorok vannak ebben a delegációban a különböző területekről. Azért jöttek el ide hozzánk Brüsszelbe, hogy az európai parlamenti delegációval találkozzanak, azzal a delegációval, amely Kanadával foglalkozik, a Kanada-Európai Unió parlamentközi ülés keretében. A tragikus események, az ottavai események megdöbbentettek bennünket, és szeretnénk ö, együttérzésünkről tanúbizonyságot tenni, mindemellett fejet hajtunk a, arra, ahogyan reagáltak erre a támadásra. Nagyon fontos, hogy ilyen veszélyhelyzetben megőrizzük az értékeinket, amelyek alapját képezik a kanadai és az európai társadalomnak is. Remélem, hogy a régi múltra visszanyúló kapcsolatokat megerősíti ez a mostani találkozó. Üdvözöljük tehát a delegációt, és reméljük, hogy kellemesen érzik majd itt magukat. Passiamo ora alle votazioni. Akkor most lássuk neki a szavazásnak. Ayala Sender asszonynak adom meg a szót. Sí, perdone, presidente. Solamente no sé si esta mañana se ha dado. Köszönöm, elnök úr. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy Üdvözölnünk kell azt, hogy a Rosetta szonda az Európai űrügynökség erőfeszítésének köszönhetően az üstökösön sikerrel landolt. Igen, valóban óriási európai siker ez az európai űriparnak. Egyetértek Ajala Szender asszonyjal. Büszkék lehetünk erre és mint volt európai biztosnak, akinek a tárcájához tartozott az űrkutatás is, különösen szívemhez közel